Proszę Państwa, rozpoczynamy merytoryczną część związaną z punktem. Most pedig a következő tartalmi napi rendi pont következik. A belső piacon és harmadik országokban a mezőgazdasági termékek értékesítését támogató intézkedések kerülnek szóba. Scott úr is, és Hegnyú úr is szót kért. Az EFT frakció nevében szeretném elhalasztatni ezt a szavazást. Már létezik ebben az ügyben egy jogszabály, és nem kell ezt olyan gyorsan megszavazni. Kérem, ismételje meg. Igenis, elnök úr, nagyon szívesen az EFT frakció indítványozza, hogy halasszuk el ezt a szavazást. Ennek az az oka, hogy túl gyors volt ez a jogalkotás, és már eleve létezik idevágó jogszabály, tehát nem kell ezt olyan gyorsan elfogadni. Rozumiem, że w takim razie e, e, musimy przegłosować Pana e, wniosek. Głosu Ebben az esetben szavaznunk kell az indítványáról. Ki támogatja azt, hogy elhalasszuk ezt a szavazást? Egy későbbi időpontra természetesen. Ön tehát azt szeretné, hogy elhalasszuk? Tak, to jest za tym, żebyśmy dzisiaj nie głosowali e, tego raportu? Tego... Ki mellett, hogy elhalasszuk a szavazást? Ki szeretné, hogy elhalasszuk a szavazást? Elektronikusan fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Ki van a mellett, hogy elhalasszuk a szavazást? Kérem, tegyék be a kártyákat, és tehát ki az, aki a halasztás mellett van? Megvárjuk, hogy mindenki szavazzon. Kérem, mindenki döntse el. Lezárom a szavazást. Mindenkinek legyen elég ideje, tehát most lezárom a szavazást. 11-en mellette, 20 ellene, tehát ez azt jelenti, hogy akkor szavazni fogunk. Będziemy teraz głosować nad propozycją komisji odnośnie działań informacyjnych i promocyjnych do... Akkor megszavazunk a bizottság javaslatáról a mezőgazdasági termékek a belső és harmadik országokban. Valamennyien megkaptuk a 340 módosítót, és a görög elnökség azt kérte, hogy próbáljunk első olvasatban megállapodni, a szavazás után pedig arról is döntünk, hogy elkezdjük a tanácssal a tárgyalásokat, hogy megállapodásra jussunk első olvasatban. Természetesen a tárgyalás az egész kép, társaság eh, előkészítővel, a német jelentéskészítő és árnyék jelentéstevőkkel. Ha nem tudunk els, megállapodásra jutni a tanácssal, a plenáris ülés során szavazni fogunk arról a jelentésről, ami itt van előttünk, és ez lesz akkor az első olvasat az eljárás értelmében. Tehát akkor most kezdődik a ö, szavazás, nem tudom, az jelentés készítő kére szót, akkor most megadom neki a szót. Nem? Nagyon jó, akkor már is szavazunk. Przechodzimy do e, kompromisu e, pierwszego. Kompromisszumos e, javaslat, egyes kompromisszum. Egyes kompromisszum mellette először a 107-eset, 11-es és 106-osat kell megszavazni, szólt közbe a képviselőasszony. E, punkt 106 e, pani e, Neves został wycofany. A 106-os patron asszony visszavonásra került, a másik kettő pedig majd később kerül szavazásra. Úgyhogy egyes kompromisszum következik. Mellette elektronikus szavazást nyitom meg. elektronikus szavazással szavazunk az egyes kompromisszumról, megnyitom a szavazást. Zamykam, za... Lezárom a szavazást. Nagyon sok spanyol kollega van jelen, úgyhogy még egyszer megismételjük a szavazást. Tehát egyes kompromisszum mellett megnyitom a szavazást elektronikusan. Egyes kompromisszumról szavazunk. Pan poseł Grzybiej głosuje? Nie. To... Okej. Okay. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor következik a kettes kompromisszum. Melle, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a kettes kompromisszumot is. Következik a 147-es Járdes Jekle indítvány. Kik vannak a 147-es mellett, ellene elutasítottuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 160, 146-os mellette ellene Hölgyeim és Uraim, megnyitom a szavazást. 146-os, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elfogadtuk. 147-es mellette ellene elfogadva. 148-as mellette ellene elfogadtuk. 149-es mellette ellene elfogadtuk. 150-es mellette ellene elutasítva 151-es mellette, ellene, elfogadtuk, 152-es mellette, ellene, Százötvenhármas mellette ellene, 153-as mellette, ellene, elfogadtuk. 154-es mellette, ellene, elfogadtuk. 155-ös mellette, ellene, tartoz, elfogadtuk. 156-os mellette ellene elutasítva. Hármas kompromisszum következik. Elektronikusan megítom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Akkor következik a A négyes kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást a négyes kompromisszumról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 221-es mellette. Ellene elutasítva 223-as Nem, bocsánat, a 227-es következik. 227-es mellette, 227-es mellette, ellene, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, elfogadtuk. 228-as mellette ellene elutasítva, 229-es mellette ellene elfogadva, 27-es mellette ellene elfogadtuk. 231-es, 231-es mellette, mellette, ellene, elfogadtuk. 29-es, mellette, 20 ellene, elfogadtuk. 232-es mellette ellene elfogadtuk. 30-as Elnézést javítja az elnök 235-ös, 235-ös mellette ellene elfogadtuk. 32-es mellette ellene elfogadtuk. 237-es mellette ellene ellenőrizzük. 237-eset megnyitom a szavazást. Köszönöm. elfogadtuk. Most pedig a második részről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Ki az, aki a második mellett van, ki az, aki ellene van. Elfogadtuk. 33-as mellette ellene elfogadtuk. 238 Danten úré mellette ellen, ellene elfogadtuk. Az azonos 240-es 240-es mell, el, mellette ellene elutasítva akkor most a hetes kompromisszum következik. Mellette megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 242-es mellette, ellene, elutasítva. 243-as mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 243-asra lezárom a szavazást. elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most a hatos kompromisszum következik. Megnyitom az elektronikus szavazást a hatos kompromisszumról. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Három tizenkilences. Ez ugyan megegyezik a 320-assal mellette, ellene elfogadtuk. Elektronikus ellenőrzést kértek a 319-esre, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 319-es, 321-es javítja az elnök, 321-es mellette ellene elutasítva. 322-es mellette elektronikusan ellenőrizzük a 321-eset. Lezárom a szavazást. elutasítva. 322-es mellette ellene elutasítva. 323-as mellette ellene elfogadtuk. 324-es mellette ellene elfogadtuk. 325-ös mellette ellene elutasítva. ös ellen, javítja az elnök, 45-ös mellett ellene elfogadva. Három 9-es mellette ellene elfogadtuk. Most a 46-as és a 330-as együtt mellette ellene elfogadtuk. 331-es mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 331-esre. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 332-es mellette ellene ellenőrizzük a 332-eset, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Három harminc hármas mellette ellene elfogadtuk. 47-es mellette ellene elfogadtuk. Most a preambulumok következnek. Első, mellette, egyes módosítója a jelentéskészítőnek ellene, Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, egyes módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Méghozzá nagy többséggel. Ötvenegyes mellette ellene elfogadtuk. 52-es mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást az 52-esre. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 54-es mellette. Köszönöm ellene elfogadtuk. 55-ös mellette ellene elfogadtuk. Hatvan egyes következik mellette, ellene, elfogadtuk de ellenőrizzük, jobb az, 61-esre elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 62-es mellette ellene elutasítva. Ötös megegyezik a 77-essel mellette. Ellene ellenőrizzük elektronikusan az ötösset. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. hetes módosító. Mellette, ellene, elutasítva. Nyolcvanhármas mellette, ellene, elutasítva. 84-es mellette ellene elfogadtuk. hetes mellette ellene elfogadtuk. 88-as mellette ellene elfogadtuk. 90-es Ayuso mellette ellene elfogadtuk. 91-es mellette ellene elfogadtuk. Tízes mellette ellene elfogadtuk. Most pedig végszavazás következik a módosított indítványról. Tehát a módosításokkal együtt név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát a ö, jogalkotási tervezetről megnyitom a szevez jogalkotási állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Már le, lezártuk, és elfogadtuk. Most pedig az a ö, szavazás következik, hogy ö, lépjünk-e tárgyalásba a tanácssal, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Most pedig a tárgyaló delegáció összetételéről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Tehát a tárgyaló delegáció összetévétről kérem, hogy szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Úgyhogy a szavazást ezzel befejeztük ebben a témában. Még két szavazni való van. mindjárt látom, hogy kevesebben leszünk jelen, jelentés tevő asszony elengedte a kollégáit, de hát akkor térjünk rá a következő témára. Szilvesztrész úrnak a javaslata a kóbor állatokról egy levél formájában kellene elfogadni. A koordinátorok február 11-én összeültek, és erről a véleményről egy levelet fogalmaztak meg a az eljárási szabályzat 2-es és 5-ös pontja értelmében. Ezt megküldjük a parlament elnökének és a bizottságnak. A jelenlegi követelményeknek megfelelő ilyen véleményt vagy az illetékes bizottság fogadhat el, és az elnök levélben küldheti el a parlament elnökének, és kérheti fel, hogy ezt az illetékes intézményhez továbbítsa. Hogy egyszerűsítsük az eljárást, az Agri titkársága elkészítette a levéltervezetet, és ezt körözte, és a különböző koordinátori javaslatokat figyelembe vette. A az észrevételek beküldésének határideje február 26-a volt. Most a tervezet, úgy, ahogy ezt elfogadta a koordinátori ülés, szavazásra bocsájtom ki az, aki mellette van a véleménytervezetnek. Tegyék fel a kézüket, akik mellette vannak, Akkor inkább szavazzunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elfogadtuk a vélemény tervezete, tehát a parlament elnökéhez eljuttatjuk levél formájában. Következik a következő véleménycsere a 2015-ös költségvetésről. A jelentés tevője a szakbizottságunknak Nikolescu úr, és egy levelet fogunk elfogadni, amely leírja az Agri Szakbizottság prioritásait. Az idei költségvetési év eljárása más lesz, mint a korábbi éveké volt, tekintettel arra, hogy választásokra kerül sor. Megállapodás született, hogy a szakbizottságok nem készítenek véleményt a prioritásokról 2015-ös költségvetéshez, hanem ehelyett a szakbizottságok az általános jelentéstevőnek levelet küldenek, és ebben a levélben közlik a prioritásokat a főjelentéstevővel. A mi szakbizottságunk levelét Nikulescu úr készítette el, mert ő az a felelős, aki a szakbizottságunk nevében ezért a kérdésért felel. A levél tervezet a Nikulescu úr levelében foglalta, képezik a prioritásokat, ezt a koordinátoroknak kiküldtük még februárban, és megkértük őket, hogy kommentálják. A majd ezt a levél, levélváltozatot köröztük a szakbizottság tagjainál. Így az a levél, amiről ma beszéltünk, a végeredménye az informális konzultációnak a koordinátori szinten. A szavazást követően ez a levél továbbításra kerül a fő jelentéstevőhöz. A tervezet benne van az önök dossziában. Mielőtt rátérnénk a szavazásra, szeretném megadni a szót a tervezet elkészítőjének, azaz Nikolescu úrnak. Nikolescu úr, öné a szó. Köszönöm szépen, a legfontosabb kérdést, a legfontosabb dolgokat ön már elmondta. Elnök úr, úgyhogy szerintem nincsen szükség arra, hogy bármit ö, hozzátegyek, és ezzel az időt ö, raboljam. Ö, nem tudtuk ugyanakkor az összes kérdést belevenni ebbe a levélbe, amit szerettünk volna, csak két kérdést ö, hangsúlyozunk. Az, hogy a 2015-ös év az első olyan év, amikor a kap reformja teljes mértékben alkalmazásra kerül, és hogy a fontos a megfelelő alapoknak az alokálása a minden reform kérdésre, például a környezetvédelmi intézkedésekre. Másik fontos elem azok az alapok, amelyek a mezőgazdasági válságok kezelésére vannak, amelyek nem kerülnek felhasználásra, ezeket a következő költségvetési évben kell agrártámogatásra felhasználni. Ahogy elnök úr elmondta, a levelet már a kollégák korábban megkapták, ezzel kapcsolatban észrevételeket is tettek. Ennek ellenére nagyon szívesen meghallgatom, hogyha vannak egyéb további észrevételek is a jelenlévők részéről. Elnök, feltételezem, hogy nincs további észrevétel, és ez nagyon jó, mert amúgy is késésben vagyunk, és köszönöm Nikoleszkórnak a további információkat, és akkor most szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen. A levelet elfogadta a szakbizottság. Tehát továbbítjuk a főjelentéskészítőhöz. Köszönöm szépen Nikolescu úrnak, és a, ennek a pontnak a vitáját lezártuk. Térjünk rá az utolsó részre. Nagyon késtünk, majdnem egy órás csúszásban vagyunk, most kezdjük el akkor a családi gazdálkodás nemzetközi évével kapcsolatos vitánkat, vagy véleménycserénket. Ez egy fontos modell, és ezzel most nagyon érdekes előadásokat hallgathatunk meg, de először is 5 perc szünetet tartunk hogy üdvözölhessük vendégeinket és a panelek résztvevőit. 5 perc szünet. Kedves kollégák, rövid szünetünk után, amit ugyan egy kicsit kihosszabbítottunk, de rövid szünetünk után kezdjük meg a következő napirendi pont megtárgyalását. Nagyon fontos napirendi pontról van szó meghallgatást rendezünk a családi gazdálkodás nemzetközi éve kapcsán, ez a 2014-es év. az Európai Unióban gondolom, hogy mindenki tudja, hogy méltó módon szeretnénk megünnepelni a családi gazdálkodás évét, ami egyébként a FAO kezdeményezése volt. Mi is szeretnénk a mai napi konferenciával hozzájárulni a családi gazdálkodás évének sikeréhez. A mai napon tudósokat, gazdákat, kutatókat hívtunk meg, hogy a családi gazdálkodás témájában előadást tartsanak. Ezen kívül a FAO egy képviselője is jelen lesz. családi gazdálkodásnak általában olyan gazdálkodásokat tekintünk, ahol a gazdálkodásnak nem csak tulajdonosa a család, hanem a munka oroszlán részét is maguk a családtagok végzik a gazdálkodásban. Az Európai Unióban igen különbözőek a családi gazdálkodások tagállamról tagállamra, és reméljük, hogy ezeket a különbségeket is megismerhetjük most itt a mezőgazdasági szakbizottságban. Természetesen a saját választókerületében mindenki ismeri a családi gazdálkodásokat, a különböző modelleket. Reméljük, hogy ezekről is hallhatunk a mai napon. A családi gazdálkodások nagyon fontos szerepet játszanak a természeti erőforrások megfelelő felhasználásában, a környezetvédelmi célkitűzések megvalósításában, valamint igen, változatos élelmiszeripari termékekkel látják el a fogyasztókat. Rendkívül fontosak tehát ezek a családi gazdálkodások, mind az EU-n belül, mind az EU-n kívül, többek között az éhezés elleni harcban is szerepet játszanak. Elsősorban meghallgatjuk majd az előadókat, utána a szakbizottság tagjainak adok szót, és utána pedig más is szót kaphat. Ami a kutatókat illeti, Davidová asszony a Kenti Egyetemről járt már nálunk, úgyhogy őt ismételten üdvözölhetem köreinkben. Aztán Írországból Hennessy professzort szeretném üdvözölni, a Göttingeni Egyetemről pedig dr. Plászt, tehát három kutatót fogunk itt üdvözölni. Elke Plász egyébként nem csak kutató, hanem maga is családi gazdálkodásban dolgozik. Mielőtt azonban megadnám a szót a három említett vendégnek, lehetőséget adnék Marcela Villareal asszonynak a FAO részéről. Ő ugyanis az az igazgató, aki a családi gazdálkodás évéért felelős különböző tanácsadási kérdésekben. Ő tehát a FAO részéről a felelős a családi gazdálkodás évével kapcsolatos programok megszervezésében. Szeretném természetesen az Európai Bizottság képviselőit is szeretettel üdvözölni, illetve mindenkit, aki itt van a teremben. Igen, Reggel igen nehéz kérdésekkel foglalkoztunk, mint amilyenek a delegált aktusok, utána szavaznunk is kellett, de most már végre egy kicsit intellektuálisabb síkra terelődik a mai munka. Remélem ezt mindenki élvezni fogja, és akkor meg is nyitom a meghallgatást a családi gazdálkodásról. Először is megadom a szót a FAO képviselőinek parancsoljon. Good morning to all. It is indeed... Jó reggelt kívánok! Nagy öröm számomra, hogy a FAO-t képviselhetem itt önök előtt a mai napon, hogy egy nagyon fontos témával beszéljek, ami a globális napirenden szerepel. Azt gondolom, hogy tényleg érdekes vitát folytathatunk, amely előrelendíti az ügyünket. Egy néhány témát szeretnék felvetni a családi gazdálkodással kapcsolatban hiszen a családi gazdálkodás nemzetközi évéről van szó, és az EU-nak a szerepéről fogok beszélni, és egy néhány összefoglaló következtetést is levonok. A családi gazdálkodás nagyon különböző az egész világon, még a régiókon belül is, egyes országokon belül is. Hogyha családi gazdálkodásról beszélünk, akkor különböző méretek kerülnek szóba. Vannak nagyon nagy méretű gazdaságok, és persze nagyon kicsik is, mint napjainkban azt látjuk, nagyon nagy a különbség, az eltérés a természeti erőforrásokat tekintve, a pénzügyi erőforrásokat tekintve, amihez hozzáférnek, aztán vannak nagyon gazdag családi gazdaságok, és rendkívül szegények is, akik még az életüket, az egzisztenciájukat sem tudják fenntartani ebből szinte. És megfelelő támogatást kapnak ezek, akkor akkor ki tudják meríteni a potenciájukat, termelékenyek tudnak lenni, és magas szinten tudnak termelni. A termelékenység is rendkívül magas, de ahhoz, hogy eljussanak ide, egy bizonyos támogatásra szükség van, és ezt fogjuk ma délelőtt megnézni. Nagyon fontos a legtöbb családi gazdaság számára, és a gazdálkodás számára. Itt nem arról van szó, hogy egyfajta gazdálkodásról, termelésről beszélünk, hanem egy életformáról beszélünk valójában, és a regionális párbeszédekben, amelyekbe bevonjuk a különböző érintetteket, ez egy fontos szerepet játszik. Miről is beszélünk? Mi is egy családi gazdaság? Nagyon nehéz meghatározni a családi gazdálkodást, hiszen említettem már, hogy nagyon sokrétű ez Ahogyha ezt definiáljuk, akkor ennek a közös alapja az, hogy jó részt a családi munkán alapul, persze nem csak erről van szó, lehet fizetni is munkásokat, de alapvetően a családi munkán alapul és hozzátartozik, hogy a család tulajdonában van, és a család vezeti ezt a gazdaságot. Ez az a közös vonás, amiről globálisan beszélhetünk, a definiálni, definiálni akarjuk ezt, de persze óriási változatosság van, vannak nagyok, kicsik, mint már említettem, és valamennyien tudjuk, hogy itt nem csak a gazdálkodásról van szó, hogyha erről az évről beszélünk, a családi gazdálkodás évéről, akkor meg kell nézni a halászokat, és ide bevonjuk ezeket, hogyha ezt ünnepeljük, és az erdészet területén is vannak ilyen típusú gazdálkodások. Most nézzük meg először, hogyha családi gazdálkodásról beszélünk, akkor különböző dimenzben van egy gazdasági, egy mezőgazdasági, egy termelési dimenziója ennek, de fontos, hogy itt szociális jellegek is előtérbe kerülnek, ezek is meghatározzák a családi gazdálkodást, és más termelési modellekhez képest ezt külön választják. Itt ez nagyon gyakran előfordul a szolidaritás, a tagok közötti szolidaritás egy fontos jellemzője ennek. Ezt az iparosodottabb termelési módok esetében nem annyira jellemző. Azért van ez így, mert a családi gazdaságokat, a tulajdonolják, a családok tulajdonolják, ezért másképp viselkednek. Az az érdekük, hogy a jövőbeli generációk is jól éljenek ebből, ezért a természeti erőforrásokat fenntarthatóan igyekeznek kezelni, mert pontosan látják, hogy a gazdaságnak túl kell élni őket, a jövőbeli generációk számára is jelen van. Ez a környezeti fenntarthatóság szempontjából is rendkívül fontos. Figyelembe kell venni, látják, hogy a jövőben is szükség van rá, és ez gyakorlatilag hozzátart tartozik egy családi gazdaság jellemzőikhez. Míg vannak olyan ipari termelések, gazdálkodások, hát nem mindenki, de úgy tesznek, mintha nem lenne holnap. És a lehető legtöbbet igyekeznek kivenni belőle, nincsen gyerek vagy unoka, aki ebben a formában jelen lenne a gondolkodásban. Ez egy fontos jellemzője a családi gazdálkodásnak. Kulturálisan van egy vetület ennek, mi is a család, persze ezt vizsgálni a családokban nem csak a gyerekeket, a férjet, feleséget értjük. Vannak a világon nagyon különböző felfogások a családról, vannak a bővebb, a tágabb családhoz tartozó tagok, generációkon átfogóan hozzátartoznak a nagynéni, nagybácsi, a nagyszülők, stb. Sőt, vannak régiók, ahol poligámia létezik ahol van egy férj és több feleség, tehát őket is úgy fogjuk fel a termelési szempontból, mint egy család. Tehát kulturálisan is nagyon eltérő családokról beszélhetünk. Hogy mit termelnek, ezt is meg kell nézni. Napjainkban tudjuk, hogy a családi gazdaságok nem csak a többségét adják a gazdaságoknak az egész világon, hanem gyakorlatilag rendkívül fontos területeken vannak jelen, mint például a rizstermelés, van itt egy ábra, 94%-át a rizsnak családi termelők állítják elő, de említhetnénk az ültetvényeket, a kávét, a gyapotot is említhetnénk, ezeket jó részt családi gazdaságok állítják elő. Azt is tudjuk, hogy az egész világon a legfontosabb foglalkoztatók közé tartoznak a családi gazdaságok. A családi gazdaságokról beszélek tehát. A családi gazdaságok, mint már mondtam, nagyon különbözők lehetnek a méretüket tekintve. Bizonyos összefüggésekben, hogyha erről beszélünk, az emberek kis tulajdonosokról beszélünk, kis termelőkről. Persze ezekkel foglalkozni, ez egy fontos vetület a dolognak, mert általában a kistermelőkről beszélünk, nekik van a legtöbb gondjuk, hogy túléljenek, hiszen a potenciáljukat meg kell ragadni a termelékenységben, és jó modellt kell biztosítani a gyermekeik számára, hiszen ők szeretnék átvenni a gazdaságot. Ha megnézzük ezt az ábrát, akkor azt látjuk, hogy a világos kék szín uralkodik, a legnagyobb szinten a itt olyan farmokról van szó, amelyek egy hektárnál kisebbek valójában. És ezek természetesen számos területen jelen vannak a világban. Azt látjuk, hogy kis termelekről beszélünk, kis méretű területekről. Egy hektárnál kisebbek a kékek, aztán egy kicsit sötétebb, ott két hektárnál kisebb területekről beszélünk, aztán Kínáról beszélünk, az első oszlop, aztán India következik. Kína-India esetében elmondhatjuk, hogy a nagy többség, 97-96 százalék a farmok esetében egy hektárnál kisebb. Ezeket általában a családi tulajdonban tartják, aztán vannak a két hektárnál kisebbek, tehát, hogyha ezeket hozzászámítjuk, akkor abszolút többségben vannak természetesen. Aztán vannak más régiók, Dél-Amerika, ez a következő két oszlopot jelenti a jobb oldalon. Itt azért másképp oszlanak el a méretek, ha megnézzük a családi gazdaságok spektrumát. Itt arról van szó, hogy számos országban, számos esetben a családi gazdálkodás széttöredezett. Annak érdekében, hogy méretgazdaságosan tudjunk termelni, bizonyos támogatásra szükség van, hogy képesek legyenek ténylegesen, termelékenyen működni. Egyéb esetben egy család, egy gazdaság egy hektárnál kisebb méret esetén nagyon nehezen tart el embereket. Itt nem csak a saját családról van szó, Általában az adatok arra mutatnak, hogy a szegényebb régiókban a világon gyakorlatilag ezek a kisméretek nem biztosítják a túlélést. 69%-uk még élelmiszert is vásárol, pedig mezőgazdaságból próbálnak megélni, tehát többet vásárolnak, mint amennyit termelnek. Ez egy olyan tény, amire külön kell figyelnünk, hogyha szakpolitikánkat alakítjuk. Napjainkban különböző nehézségekkel vitatunkra, amelyekkel találkoznak, én néhány részletekbe megyünk, ez lesz hiszen délelőtt és délután is a feladatunk. Egy néhány témát szeretnék felvetni a természeti erőforrásokhoz való hozzáférés, a piacokhoz, a tudáshoz, az információhoz való hozzáférés, a technológiai innováció rendkívül fontos lenne a családi gazdaság számára, hogy működni tudjanak. És nagyon fontos a közösségi részvétel is. Hogyha ennyire fragmentált egy terület, akkor nagyon nehéz megnyilatkozni, nagyon nehéz hangot adni a saját érdekeknek a családi gazdaságok esetében. Éppen ezért biztosítanunk kell azt, hogy a gazdálkodók szervezetei támogatást kapjanak, méghozzá oly módon, hogy tényleg részt tudjanak venni az ügyekben, hozzáférjenek a természeti erőforrásokhoz, az emberi erőforrásokhoz, a humántőkéhez és politikai tőkéhez tőkét is tudjanak kialakítani. Ez nem mellékes dolog, mert hogyha a gazdák képesek részt venni a politikai folyamatokban, akkor ezek jobban működnek, hatékonyabbak. Ezt kell, hogy mondjam, nincsen olyan mezőgazdasági politika, amely képes haladni a konkrét résztvevők nélkül. Ez akkor működik, tehát a legjobban, hogyha megfelelő szervezeteik vannak, erős szervezeteik vannak. Egy fontos területe a szakpolitának az kell, hogy legyen, hogy megállapítsuk, mire is van szükség, hogy egy megfelelő környezet alakuljon ki a szövetkezetek, termelési szervezetek számára és különböző egyéb szervezetek számára, hogy össze tudjanak fogni a gazdálkodók, mert Hát, számos országban nyilván ez meglepi önöknek. Van, ahol igazából nem is teszik le, lehetővé azt, hogy szervezeteket alakítsanak ki, aztán vannak más eszközök is, amiket hozzá tudunk adni, és mi azt szeretnénk, hogy ezek virágozzanak, túléljenek, és ténylegesen vegyenek részt a saját ügyeikben. Ehhez pedig szakpolitikai folyamatokra van szükség vagyis szociális és politikai tőkét kell kialakítaniuk, ez egy rendkívül fontos dolog, az egyesülés nagyon fontos számukra, és az erős intézményi támogatás. Ehhez pedig politikai elkötelezettségre a szükség a kormány részéről, és megfelelő politikai környezetet kell kialakítani, Nézzük meg a FAO milyen szerepet játszik a családi gazdálkodás évében. Mindenek előtt arról beszélhetünk, mint minden ENSZ szervezet, az egyik legfontosabb tulajdonságunk, hogy semleges fórumot biztosítunk a párbeszédhez. És ebben a semleges környezetben különböző szereplők vesznek részt az állami és nem állami szereplők együtt folytatják a párbeszédet, majd erre vissza is térek még részletesebben. Ez mindeddig ez meglehetősen gyümölcsönök, bizonyult a tunás, tudásmenedzsmenttel is foglalkozunk, meg akarjuk látni, hogy mi is történik valójában, mi működik jól, a politikai támogatás esetében mi az, ami nem működik, milyen különböző tapasztalatok vannak régiók, országok szerint, és milyen intézményi támogatásra van szükség. Mindez tehát rendkívül fontos aspektus a tudásmenedzsmentnek, ami hozzájárul majd ahhoz, hogy az év során és az évet követően is jó szakpolitikai környezetet alakítsunk ki a családi gazdaságok számára. A FAO-t, FAO-nak volt egy reformja, ez a reform egyébként egy külső értékeléssel kezdődött, ahogy ez lenni szokott, aztán alaposan megnéztük, mit kell megreformálni, ez persze évekig tartott, most teljesen a végre értünk a reformnak, karcsúsított módon működünk, öt stratégiai célunk van, most nem megyek a részletekbe, látják egyébként itt a képernyőn, mind az öt prioritásunkban, amelyeket itt látnak, a családi gazdálkodás egy rendkívül fontos területe a mi tevékenységünknek. Most pedig nézzük meg, mit akarunk elérni a családi gazdálkodás évének végére. Én arról beszélek, hogy tudatosítani kell a különböző érintettekben ezt, de nem csak erről van szó, amit mi szeretnénk az, hogy ezt a tudatosítást felhasználjuk, hiszen az év során nagyon sokat teszünk annak érdekében, hogy a tudásmenedzsment működjön, és egy erős szakpolitikai környezetet akarunk kialakítani, mely biztosítja, hogy a jövőben a családi gazdálkodás hasznosan tudjon működni. Megnézzük tehát a tapasztalatokat, dokumentáljuk a tapasztalatokat globálisan, ezeket hozzáférhetővé is tesszük természetesen, és egy sor eseményt szervezünk az év során, hogy biztosítsuk, hogy a különböző érintetteket lássák, másrészt pedig, hogy megfelelő eszközöket, elemeket kapjanak arra, hogy bizonyítsák, hogy megfelelő támogatás jusson a családi gazdaságoknak. Mostantól kezdve mindeddig egy előkészítő szakasz folyt, majdnem befejeztük elmúlt évben, de még folyik, regionális párbeszédeket folytatunk itt, meg ez arra szolgál, hogy a különböző érintették, érintettek egy begyűjtsük régióról régióról. Jövő hónapban egyébként Észak-Amerikában befejeződik ez, és regionális konferenciákat szervezünk. A FAO-nak vannak regionális konferenciái két évente, és a regionális konferenciák folyamatában meg akarjuk határozni, hogy milyen prioritások vonatkoznak a következő két évre a családi gazdálkodást, megvitatjuk a regionális konferenciákon, ez meg is történt, és ez egyik téma, amit a tagállamok általában szeretnének a központba állítani, mint prioritást. Megnézzük egyébként a tudás kérdését a családi gazdaságokkal kapcsolatban Számos technikai publikációt is közzé teszünk majd, és eseményeket szervezünk, a szakpolitikai képviselőket és más érintetteket összehozzuk. Az élelmiszerbiztonságról is beszélni fogunk az év során az élelmezéssel foglalkozó, táplálkozással foglalkozó fontos konferencia lesz. Két évet követően kerül sor erre egyébként. Ez egy nagyon fontos lehetőség a családi gazdaságok számára, hogy bemutassák, hogy tudnak ők hozzájárulni ehhez a területhez, hogy a táplálkozás minősége javuljon a lakosság körében. Miután az év eltelt majd, szeretnénk folytatni a technikai segítségnyújtást az országok szintjén, hogy megfelelő környezetet biztosítsunk a jövőben is a családi gazdálkodás számára, és létrehozunk egy több érintettet bevonó párbeszéd platformot. A FAO ezt fontosnak tartja, és folytatni fogjuk a tevékenységet a különböző érintettek bevonásával méghozzá oly módon, hogy a gazdák maguk is részt vehetnek, ez, meghatározhatják, hogy milyen szakpolitikai kérdéseket vessünk fel a mezőgazdaság, illetőleg a család témájában. A politikai párbeszéd során egy sor területet határoztuk meg, amelyek prioritást élveznek a politikáinkon belül nagyon fontosak a finanszírozási mechanizmusok az elmúlt időszakban. Itt azért komoly hiányosokat állapítottuk meg a családi gazdaságok esetében a világ különböző területein. Általában elmondhatjuk, hogy jobb finanszírozási szolgáltatásokra van szükség, beruházásokra van szükségű társadalmi és fizikai tőkét kell építeni, és infrastruktúrát kell fejleszteni, a föltulajdonhoz való hozzáférés, a földhöz való hozzáférés nagyon fontos, a termékek többletértéke, aztán a hozzáférés, az értékteremtési láncokhoz a kutatás bővítése, hiszen rá kell hangolódni a konkrét igényekre, amelyek a családi gazdaságnál jelentkeznek. A nők szerepe fontos, a fiatalok szerepe, a családi gazdálkodáson belül egy nagyon fontos téma, és ami még ehhez hozzájön, a termelői szervezetek kapacitásának erősítése vonatkozik a szövetkezetekre és egyéb kollektív fellépésekre a regionális párbeszéd során, és most Európa és Közép-Ázsia vonatkozásában, amely külön kitérek erre, az egyik fontos téma volt a családi gazdálkodás definíciója, ez nem egy könnyű téma, erről már korábban beszéltem, számos vetülete van ennek, melyek azok az elemek, amelyeknek jelen kell lenniük, hogyha jobb politikát akarunk ezen a területen, a hitelekhez való hozzáférés, a természeti erőforrás, a, a, a földhöz való hozzáférés, és ami kiderült, az a gender téma fontossága, a fiatalok. Ez nagyon fontos aggodalom volt, ami felmerült a családi gazdálkodás jövőjét tekintve például az örökösödés témája, hogyan tudjuk tervezni ezt például Európában, mert azt látjuk, hogy a gazdáknak mindösszesen 6% a 35 év alatti azért mm, megállapíthatjuk, hogy a családi gazdálkodásban van egy előregedes, előregesedés, és idősebbek lesznek az emberek, a mezőgazdaságból az emberek elvándorolnak a városokba, ezt látjuk, és hogyha tényleg ez megtörténik és folytatódik, akkor a korpiramis a gazdaságok területén megváltozik, mert el kell, hogy mondjam még egyszer, csak 6% a gazdáknak 35 év alatti. Ezt tudjuk, és ez el is hangzott már a családi gazdálkodás. A leggyakoribb modell Európában a gazdálkodás területén a Európa gazdaságainak gazdaságból 12 millió, 97 százalék, tehát kis gazdaság, megfelelően diversifikáltak ezek a méretüket tekintve, a tevékenységet tekintve, és a támogatás is nagyon eltérő, amire rászorulnak. Nincs egyetlen modell, amit alkalmazni kell, lehet mindenkire. Nagyon fontos még egy további téma, amit alá kell húzni, a családi gazdálkodás éve alatt ők a probléma megoldásának részét jelentik, amikor a világon a globális éhezéssel kell szembeszállni, vagyis itt beszélünk arról, mi a jövője a gazdálkodóknak, túlélnek-e, vagy áttérnek-e ipari modellekre, agro industriális modellekre, és el kell, hogy mondjam, hogy egy néhány évvel ezelőtt sokan úgy gondolták, hogy ez így is lesz. Mit foglalkozunk a kistermelőkkel? Őket szépen felszívják a nagyobbak, elmennek a városokba, másfajta munkát keresnek majd, Ma már pontosan látjuk, hogy a családi gazdaságok nem a probléma részét jelentik, amikor élelmiszerbiztonságról beszélünk, hanem a megoldás részét jelentik, amennyiben megfelelő politikát tudunk biztosítani, és megfelelő környezetet kiépíteni. Az EU nagyon aktív volt a családi gazdálkodás évének megszervezésében. Egy sor tényleg magas szintű termék született, már láttuk is ezt, amit a kezemben tartok, és konzultációt folytattak több hónapon keresztül, és november 29-én szerveztek egy konferenciát a fenntarthatóbb és biztonságos családi gazdálkodás témájában. Az EU igen aktívan részt vette az egész folyamatban, és meggyőződésem, hogy a regionális konferenciákon fontos szerepet játszik majd a régió egyébként Európa és Közép-Ázsia. A családi gazdálkodás évében működik egy irányító bizottság is, ami ezzel a témával foglalkozik. Itt az EU megint csak rendkívül fontos szerepet játszik. Azt vizsgálják, hogy miről is van szó, hogy mennyiben felelünk meg az év elvárásainak, és nem régiben egy európai regionális konferenciát folytatunk Bukarestben és egy globális konzultációról volt szó Budapesten is, amit a magyar kormány támogatott, és a FAO azt gondolom rendkívül sikeres eseményről volt itt szó, és egy sor további eseményt is szervezünk ebben a témában. A családi gazdálkodás úgy gondolom fontos szerepet játszik. Majd szeretnék a végére érni egy néhány témát még felvetnék. A családi gazdálkodás megmarad, a jövő részét képezi, a mezőgazdaság jövőjének része, és rendkívül termelékeny is lehet, nagy mennyiségű élelmiszert tud termelni, hogyha megfelelő módon támogatjuk ezt a területet, és ez egy olyan fontos módja a támogatásnak, hogy termelői szervezeteket hozunk létre, és ezen túlmenően egy jó politikai környezetet kell kialakítani, amely felismeri ezt a diversitást, és érzékenyen tud közelíteni a témához, és a családi gazdálkodó konkrét igényeire tud reagálni. Köszönöm a figyelmüket. Bardzo, bardzo. Dziękujemy, proszę Państwa, jesteśmy opóźnieni. Nagyon szépen köszönjük az előadást. Mindenkit szeretnék emlékeztetni arra, hogy késésben vagyunk, persze ez azért van, mert később tudtuk elkezdeni a meghallgatást. Kevesebb, mint egy óránk van, és még három vendégünk, úgyhogy mindenkinek körülbelül 20 percre tudunk szót adni. Nézzük most az akadémiai megközelítést. Dávidova asszony lesz az első hozzászólónk, aki a jövőbeli perspektívákról fog majd beszélni a családi gazdálkodások kapcsán. Először is meghallgathattuk a FAO globális megközelítését, és akkor most egy kicsit európai vizekre evezünk. Davidová asszony szó, kérném, hogy ne lépje túl a 20 percet. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt lehetek, és köszönetet kell mondanom a szervezőknek azért, mert meghívtak erre a mai napi eseményre. Szeretnék Marcella előadásához képest néhány dolgot európai szemmel is megvilágítani. Négy nagyon fontos specificitást szeretnék kiemelni a családi gazdálkodás kapcsán Európában. Először is szeretném elmondani, hogy egy rendkívül kifejlett piacon kell megállniuk a helyüket ezeknek a családi gazdálkodásoknak. Ráadásul a káp folyamatosan változik, ehhez is alkalmazkodniuk kell, tehát a prioritások változnak, a káp változik. A harmadik fontos jellemvonás az, hogy általában nagy vagy közepes bevételi országokban jellemzőek a családi gazdálkodások, tehát amikor a családi gazdálkodásokról beszélünk Európában, akkor ezt sem szabad elfelejtenünk. És a negyedik különleges vonás pedig az, hogy a mi tagállamaink különböző történelmi háttérrel rendelkeznek. Itt vannak az új tagállamok, ismerjük a mezőgazdaság államosításának történetét és következményeit ezekben az új tagállamokban, és ez nyilván meghatározta a gazdálkodások jellegét, nagyon sokáig egyáltalán nem működhettek családi gazdálkodások, ami átalakította a mezőgazdaság szerkezetét igazából két külön történetet kell követnünk Európában a család és nem családi gazdálkodások kapcsán igen röviden nézzük meg a definíciót, nem feltétlenül akadémiai jellegű megközelítésből. Tudom, hogy a mi részünk igazából az akadémiai világ véleményéről szól, de ez inkább egy politikai megközelítés lesz. Mivel ugye különleges termények, különleges termékek, különleges szolgáltatások kapcsolódnak a családi gazdaságokhoz, ezért a családi gazdálkodásoknak külön politikai megközelítésben is kell részesülniük. Ezután meg fogom majd nézni azokat a kihívásokat, amelyeknek meg kell, hogy feleljenek a családi gazdálkodások, utána pedig a jövőbeli perspektívákat nézzük meg, amik ugye nyilvánszoros kapcsolatban állnak a kihívásokkal. Marcella is beszélt már a családi gazdálkodás definíciójáról, ez itt dölt betűvel látható. Ez ugye egy olyan gazdálkodás, amit alapvetően egy háztartás kezelés üzemeltet. Az európai mezőgazdasági modellnek fontos részét alkotják a családi gazdálkodások elkészítettünk egy konzultációt, vagy megszerveztünk egy konzultációt azzal kapcsolatban, hogy az európai polgárok és gazdák hogyan vélekednek a családi gazdálkodásokról. Az első és legfontosabb eredmény az volt, hogy alapvetően üzleti vállalkozásnak, biznisznek kell tekintenünk a családi gazdálkodást, ami persze ennél sokkal több, de alapvetően Európában, mint egy üzleti vállalkozást közelítjük meg a családi gazdálkodásokat. Itt láthatóak az alapvető jellemvonások. Legalább 16 féle különböző családi gazdálkodást tudtunk elkülöníteni a piacra lépés szempontjából, abból a szempontból, hogy ez biztosítja teljesen a család megélhetését, vagy sem. Vannak-e más profitorientált tevékenységei a családnak a gazdálkodáson kívül, vagy sem. Tehát nagyon sok különböző típus van. Nem is mind, ami ami pedig a családi gazdálkodásokat és a nem családi gazdálkodásokat illeti, mindkettő nagyon sok különböző típusból épül, épül fel. Lehet az is, hogy két család kezel egy gazdálkodást, ami tulajdonképpen akkor nem tekintető feltétlenül családi gazdálkodásnak, de mégis rendkívül hasonló jellegű. Aztán a családi tulajdonban lévő vállalkozásokról tudni kell, hogy nagyon sok Európai Uniós tagállamban adókedvezményeket élveznek. Az új tagállamokban nagyon sok esetben nem családi gazdálkodásokat találunk, hanem inkább termelői szervezeteket, termelői szövetkezeteket, és természetesen azt is vizsgálnunk kell, hogy hogy működnek azok a vállalkozások, ahol örökösök hiány valamilyen trösthöz vagy jótékonysági szervezethez kerül az adott gazdálkodás kezelése. Nézzük meg, hogy politikai szempontból hogyan tudjuk besorolni a családi gazdálkodásokat. Az egyik, hogy a munka nagy részét a család végzi, aztán meg kell néznünk a tulajdonviszonyokat és az ellenőrzést. Általában az egy családi gazdálkodásban dolgozókat, vagy vérszerinti viszony, vagy pedig házassági viszony köti össze, és természetesen a generációkon keresztül öröklődnek ezek a családi gazdálkodások. Meg kell néznünk, hogy milyen jogi státusszal rendelkeznek ezek a családi gazdálkodások. Megnéztük itt az Eurostat statisztikai adatait. Háromféle különböző jogi státuszt tudunk elkülöníteni. Az egyik az egy személyes tulajdon, vagy egy csoport tulajdonolja ezt a családi gazdálkodást, ami egyfajta partnerségi megállapodásnak tekinthető, és vannak az üzleti vállalkozások. A családi gazdálkodások kapcsán azt tudom elmondani, hogy a legfontosabbak az egyéni tulajdonban lévő családi gazdálkodások. Ezen kívül a definícióhoz hozzátartozik az is, hogy az üzleti kockázatot ki viseli, tehát hogy a család viseli az üzleti kockázatot vagy sem. Néhány hónappal ezelőtt az USA mezőgazdasági minisztériuma és kutatóközpontja felmérést készített a családi gazdálkodásokról, elkészítették a saját definíciójukat is, melynek legfontosabb része az volt, hogy a család birtokolja magának az üzleti vállalkozásnak a legnagyobb részét. Itt ez volt a definíció egyik legfontosabb része és az amerikai definíciót összehasonlítva a mi definíció, definíciónkkal, arra az eredményre jutottunk, hogy a teljes mezőgazdasági hozam sok országban 46%-át képviselik a családi gazdálkodások. Nézzük most pontos adatokat. 2010-ben 85%-át adták a teljes gazdaságoknak, a mezőgazdaságra felhasznált terület 68%-át, és a standard hozamnak pedig 71%-át. Ezen kívül az EU-s országokon belül azért nagyon nagy különbségek mutatkoztak. Szlovákia, Csehköztársaság, Bulgária, Magyarország és Franciaország esetében nem családi vállalkozások művelték meg a mezőgazdasági területek legnagyobb részét. Ugyanakkor vannak olyan tagállam, ugyanakkor ezek a nem családi vállalkozások 80%-át adták a teljes mezőgazdasági hozamnak, így tehát ezek rendkívül fontosak mind az európai piacon, mind pedig az export szempontjából. Az egyedi tulajdonlású családi gazdálkodások általában kicsi gazda- gazdaságok, amelyek 5 hektár alatt vannak, de vannak nagy családi gazdálkodások is, amelyek akár a 100 hektárt is elérhetik, különösen az északi vagy nyugati területeken. Itt a következő diagramon az látható, hogy hogyan alakulnak a nagy családi gazdálkodások, tehát a 100 hektárosak is annál nagyobbak. Az EU 15-ök és az új tagállamok közötti megoszlás is látható a grafikonon. A kék azt a százalékos arányt mutatja, hogy a teljes mezőgazdaságra felhasznált területnek mekkora része 100 hektár fölötti, a másik pedig az egyéni tulajdonban lévő családi gazdálkodások arányát mutatja. Dániában, az Egyesült Királyságban ezek tipikusnak mondhatóak, tehát ezek a nagycsaládi gazdaságok. Szlovákiában, Csehköztársaságban, Bulgáriában és Németországban látható, hogy a nagy gazdálkodások aránya jelentős, és ez általában nem családi tulajdonban van. Látható tehát, hogy különböző ezeknek a gazdálkodásoknak, gazdaságoknak a megoszlása az Európai Unió különböző tagállamaiban. A kicsi családi gazdálkodások ugye különösen kitettek, de azért természetesen nem lehet azt mondani, hogy családi vállalkozások egyfajta, ha fogalmazhatok így, paraszti vállalkozások, ennél sokkal többről van szó. Hogyha megvizsgáljuk azt, hogy ugye egyéni tulajdonban vannak ezek a családi gazdálkodások, és azt is vizsgáltuk, hogy a család legalább 50%-át adja a munkának. Ezek az adatok az FADN adatbázisból származnak, tehát ezek már nem eurostatos adatok. Itt kereskedelmi adatok összegyűjtéséről van szó, és itt látható, hogy a család munkavégzése milyen rátába esik, 100 és 70 között, 50 és 75 között, stb. Tehát megnézzük, hogy hány olyan gazdaság van, ahol a család adja a munkának több mint 75%-át. Na most nézzük, hogy milyen következtetéseket tudunk levonni ebből a táblázatból hogyha ugye 50% fölött kell lennie a család által végzett munkának, akkor az Európai Unióban a családi gazdálkodások uralkodó gazdasági formának számítanak, de 50%-nál kisebb arányát művelik meg a teljes mezőgazdasági területnek, és a hozam esetében pedig 40% alatt maradnak. A következő fontos üzenet, amit kiolvashatunk ebből a táblázatból, az az, hogy minél magasabb a családi munkavégzés aránya, annál kisebb a családi vállalkozás átlagos mérete. Hogyha a második részét nézzük a táblázatnak, és balról jobbra haladunk, akkor láthatóak az óriási különbségek a méretek tekintetében. Természetesen ez a gazdasági egység, ez ugye vagy munkavégzésre, vagy euróra váltható át, mint számszerűsített adat. Akkor most nézzük, hogy milyen politikai megközelítést kell alkalmazni ezen gazdaságok esetében. Természetesen a családi munkavégzés aránya meghatározza azt, hogy milyen alcsoportba tartozik ez a gazdálkodás, és hogy ezért milyen politikai szempontból kell erre odafigyelni. Az ugye egyértelmű, hogy az ilyen gazdaságok speciális politikákat igényelnek ahol a családi munkavégzés aránya viszonylag magas szinten áll, akkor meg kell nézni, hogy mekkora méretű gazdaságról van szó, kicsiről, közepesről vagy nagyról, és ennek megfelelően kell a politikákat kialakítani. És mindig van itt egy kockázat, hogy mondjuk az 50%-os határral, vagy határ alkalmazásával esetleg nem ugyanúgy kezelünk ugyanolyan méretű nem családi vállalkozásokat, mint családi vállalkozásokat, és az egyik kategória háttérbe kerülhet. És most nézzük a kihívásokat. 50%-nál állapítottuk meg ugye a határértéket, és itt több kihívás csoportot soroltam fel, de természetesen ezek a kihívások nem csak erre a gazdasági kategóriára vonatkoznak, hanem általában a többire is, de azért mégiscsak ezek azok a specifikus kihívások, amelyek a családi gazdálkodásokra vonatkoznak. Egyrészt az, hogy ezek kicsi gazdaságok, és az európai piac eléggé széttagozódott. Beszéltünk már azokról a félig családi tulajdonban lévő, vagy a család megélhetését csak részben biztosító gazdaságokról, amelyek mellett ugye más profitorientált tevékenysége is van a családnak. Nagyon sok esetben a nagy gazdaságok mellett nehezen maradnak meg a kis gazdaságok, mondjuk Szlovákiában a családi gazdaságok annak érdekében, hogy bérelhessenek egy földterületet, 45%-kal magasabb díjat kell fizetniük, mint mondjuk egy nagy vállalkozásnak vagy termelői szövetkezetnek. Ráadásul nehezen férnek hozzá a hitel lehetőségekhez is. Ugye egy kicsi családi vállalkozásnak egy kicsi földterülete van, és sokszor ez a család egyetlen bevételi forrása. A kereskedelmi bankrendszer nyilván jobban kedveli hitelnyújtás szempontjából a nagy gazdálkodásokat, tehát szívesebben nyújt hitelt kevés darab nagy gazdálkodásnak, mert ez kevésbé kockázatos, ez pedig kiszorítja a hitel lehetőségekből a kisebb családi gazdálkodásokat. Sokszor még a nagy gazdálkodásokkal is előfordul, hogy egyszerűen erőtlenek a teljes élelmiszerellátási láncban, hát akkor ez fokozottan vonatkozik a kis családi vállalkozásokra. Ezért lenne fontos, hogy megfelelő szervezeti szintre lépjenek, mondjuk a termelői szövetkezetek szintjén, és hatékonyabban tudják megvédeni az érdekeiket. Aztán itt vannak a környezeti kihívások, mindannyian tudjuk, hogy milyen kemények a környezeti szabályok. Ezeknek a kis családi gazdálkodásoknak rendkívül nehéz gazdasági szinten életképesnek és profitábilisnak maradnia a nagyon komoly környezeti szabályrendszer miatt. Ez sokszor meghaladja anyagi lehetőségeiket, és a szakképzettségük sem mindig megfelelő. Ezért az információ, a képzés, a tanácsadás, a környezeti fenntartatóság szempontjából rendkívül fontos a családi gazdálkodásoknak. Aztán itt vannak a területi kihívások, nagyon sok családi vállalkozás nehezen megközelíthető területen van, vagy kevéssé kedvezményezett régióban, így ugye nehéz hozzáférni a piacokhoz. Tehát abból a szempontból, hogy milyen költségeik vannak a piacra jutás érdekében nagyon nagy különbségek lehetnek, hiszen ezek sokszor nehezen megközelíthető területeken működnek ezek a családi gazdálkodások. És az utolsó kihívás csoport a demográfiai és társadalmi kihívások csoportja. Ugye beszéltünk arról, hogy a családi gazdálkodások általában öröklődnek generációról generációra. de Európában nagyon sokszor az történik, ahogy előregedőben van a lakosság, tehát azok a gazdák, akik megörökölnek egy gazdálkodást, már a 40-es, 50-es éveikben vannak, tehát nem feltétlenül nyitottak és nem feltétlenül innovatívak. Ezért a számukra nyújtott képzések is rendkívül fontosak lennének, hogy a családi gazdálkodások fenntarthatóak legyenek. Marcella is említette már az előregedés problémáját, és igazából itt a családi gazdálkodások akár még előnyel is, előnyel is bírhatnak a nem családi gazdálkodások kapcsán, mert a javakat ugye átadhatják a következő generációnak. Tudjuk, hogy növekszik a mezőgazdasági területek értéke, tehát reméljük, hogy így több fiatalt lehet majd megnyerni a mezőgazdaság ügyének. És akkor most nézzük a jövőbeli perspektívákat. Először is meg kell néznünk, hogy milyen bevételre lehet szertenni egy vidéki területen és egy városi területen amennyiben a mezőgazdaságból sokkal kevesebb bevételre lehet számítani, mint egy városi munkavállalásból, akkor nyilván a fiatalok számára kevésé lesz vonzó, hogy a mezőgazdaságban maradjanak. A technológiai fejlődésből általában hamarabb részesülnek a nagyobb gazdálkodások, mint a családi gazdálkodások. A gazdaságok specifikációja is említendő probléma, ugyanis a klímaváltozásnak rendkívül kitettek a családi gazdaságok. A nagyobb intenzív gazdaságok jobban ellenállnak, de hát ezek között nyilván kevesebb a családi vállalkozás, és több a nem családi vállalkozás. Ugyanakkor azért nem mondanám azt, hogy ez zsákutca lenne, mert úgy gondolom, hogy az új tagállamokban a termelői szövetkezetekről való áttérés ugye az egyéni gazdálkodásokra nagyon sok lehetőséggel bír. Úgy gondolom, hogy a családi gazdálkodások szempontjából az is fontos, hogy van egyfajta érzelmi kötődés is a földhöz, a földterülethez, ezért a gazdák sokszor nyitottabbak arra, hogy megfelelőképpen együttműködjenek, de ezek a változások rendkívül lassan mennek végbe. Nézzük akkor az Európai Uniós politikákat. Igazából nincsen külön családgazdálkodásokra kialakított politika. Elkezdődtek ezek a politikák, de azért mégiscsak a nagyobb gazdaságok irányába húz a kap, ha fogalmazhatok így. A 2013 utáni káptól azért várunk némi változást, hogy eltűnjön a vidéki és városi területek közötti jövedelemkülönbség, mert ez mindenképpen meghatározza a fiatalok munkavállalását. Aztán itt vannak a strukturális és kohéziós alapok, amelyek szintén felhasználhatóak a családi gazdaságok versenyképességének megtartására. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy a családi gazdálkodások működnek és működni fognak a jövőben is. Természetesen lesznek változások a hozam tekintetében és a földterületek felhasználásának tekintetében, és így a következő politikai kérdéseket kell feltenni meg kell nézni, hogy valóban megvannak-e a kápnak azok a specifikus elemei, amelyek a családi gazdálkodásoknak kedveznek, és amennyiben nagyon komoly piaci nyomásnak kell, hogy ellenálljanak a családi gazdálkodások, hogyan tudjuk segíteni őket abban, hogy ne veszítsenek az értékükből, és hogy továbbra is nyújthassák azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek rendkívül fontosak. Köszönöm szépen! Bardzo dziękuję pani profesor. Köszönöm szépen, professzor asszony. Nem akartam sürgetni, de Plac doktortól azt halljuk, hogy ő csak délután tud már hozzászólni a Úgyhogy tulajdonképpen így nem kell ezért korlátozni a hozzászólót, és tulajdonképpen az elsőt sem korlátoztuk, és ez most az eleje a vitának a 2020 utáni kapmodellről. És akkor most megadom a szót a következő hozzászólóknak. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim és képviselők! Köszönöm a meghívást, és örülök, hogy ezzel a nagyon fontos kérdésről szólhatok. Az előadásomban azzal szeretném kezdeni, hogy áttekintem a régebbi, az elmúlt évtized EU-s politikáját, hogy mit tanulhatunk a múltból, a politikákból és a gyakorlatból és aztán szeretnék előre tekinteni az új kapra, és megnézni, hogy milyen lehetőségeket és korlátokat jelent ez a családi gazdálkodások számára. Elég sokat hallottunk az előző előadásokból, hogy milyen kihívásoknak kell megfeleljenek a családi gazdálkodások. Azt kell mondani, hogy a kihívások nagyon sokfélék, mert maguk a, a családi gazdaságok is nagyon különbözőek, ezért nagyon nehéz egységes politikát felvázolni, mert nagyon mások a méretek, a jellegek. Például Romániában az átlag gazdaság 5,8 ezer eurót eredményezett 12 két hektáron, szemben a Hollandiával, ahol 100 ezer euró feletti volt a jövedelem. Tehát ez egész, egészen más típusú gazdaság, és nehéz ezeket egy kalap alá venni. És a politikák értékelése is nagyon ö, nehezen értékelhető, mert egészen másképpen fognak hatni a különböző gazdaságokra. Mit tap, ö, tanulhatunk a múltból? Ha megnézzük az egyes pillért, a legnagyobb része az egyes pilléres költségvetésnek a közvetlen kifizetésekhez megy, és nagyon sokat hallottunk már erről. A közvetlen kifizetéseknek a hatása a családigazásokra nagyon komplex, és nagyon sok kutató foglalkozott már ezzel. Megpróbálom azért ezeket összefoglalni. Pozitív elem, hogy ez támogatja a családi gazdálkodását. 2009-ig kb. 40%-kal részesült ebből az uniós gazdaságoknak. A közvetlen kifizetések ugyanakkor lelassítják a strukturális változásokat. Ez azt jelenti, hogy lehetővé teszik a nem, az életképtelen családi vállalkozásoknak is a fennmaradását, még a, hogyha a piaci tevékenységük nem kifizetődő, a közvetlen kifizetés életben tartja ezeket az amúgy életképtelen gazdaságokat. A, és kockázatmentesen e, tudnak dolgozni, kisebb a, az árkockázat és a terméti. A, ugyanakkor segíthet enyhíteni a hitelválságot. Ez nagyon sok családnak fontos, és ezt tulajdonképpen a közvetlen kifizetést kezes helyett is fel tudják használni hitelfelvételkor. A másik oldalon ugyanakkor nagyon sok kritika is éri a közvetlen kifizetéseket, először is nem kellően célzott, nem kellően célzottak, nem egy konkrét feladatra korlátozódnak, lelassítja a strukturális változásokat, ami rossz a gazdaságoknak is, mert lassabban mennek ki a, területről, és nem lesz újra felhasználható a földterület, ez korlátozza a fiatalokat a bekerülésre, és nem tudják a volumeneket sem kihasználni. Tehát az egész versenyképesség szempontjából ez hátrányos az ágazatnak. A ö, földalapú kifizetés rontja a föld árát, és nem igazán azokhoz kerül a föld, akik valóban megdolgoznak érte, és a, a legrosszabb eredmény pedig az, hogy nem egyelő módon oszlik ez meg, inkább a nagyobb gazdaságokat támogatja, és az új tagállamokban pedig rendketeg gond van, hogy hogyan juthatnak a kis gazdaságok hozzá a közvetlen kifizetésekhez, illetve a földalapú kifizetésekhez. Általában, miután a kettes pillér eszközei célzottabbak, és több éves értékelés van. Itt eh, jobban igyekeznek a eh, családi gazdaság igényeihez igazítani. És itt eh, hát összefoglalnám, hogy milyen problémák vannak. A generáció közötti átadás az kritikus a jövő szempontjából. Itt az egyik nagy kérdés az, hogy milyen az öröklési jog az új belépésekkel külön is foglalkozni kell, a korai nyugdíjba vonulási lehetőségek, ezek nagyon népszerűek és kihasználásra kerültek Franciaországban, Írországban, az újonnan belépőknek pedig a legtöbb tagállamban voltak különböző intézkedések. Mennyire voltak ezek a rendszerek sikeresek? A családi gazdálkodás támogatása szempontjából az derül ki, hogy nagyon sok nyugdíjba vonulást és átvételt segítettek, ez jó. Politikai szempontból viszont azt jelenti, hogy nagyon nagy a holtsúly, és az értékarány nagyon rossz. Tehát ezek a, így is, úgy is az anyagi támogatás nélkül is megvált, történtek volt ezek a változások és az új belépőknél pedig az volt, hogy nagyon gyakran a kifizetett összegek túl kicsik, és nem igazán ösztönzik az új belépőket, illetve nem kellően célzottak. Nagyon sok értékelési jelentés készült, például Franciaországban, a holisztikus megközelítés szükséges a fiatal gazdálkodóknál, hogy megfelelően kvalifikáltak legyenek. Másik intézkedéscsoport, ami ugyancsak támogatta, ezek a kettő második pilléres javító intézkedések, modernizálásra. Ezek, ezek azt mutatták, hogy ezek kellően ösztönzik a gazdálkodásokat, és jobbak lettek a beruházások, ez javította a gazdaságoknak a versenyképességét, ami rendkívül fontos. Az értékelő jelentések megint csak azt mutatják, hogy itt is volt holt súly, nagyon sok esetben olyan beruházásokat támogattak, amit így is úgy is megtettek volna, és ugyanakkor nagyon bonyolult az igénylése ezeknek a támogatásoknak, és sok esetben az igazán kis, kevésbé képzett családi gazdaságok kevésbé tudja, tudnak ezekkel a lehetőségekkel élni. Az egyéb indirekt eszközök, a, például a leghátrányosabb területekre vonatkozó rendelkezések, a LEADER program, ami segíti a gazdasági tevékenységet. Ez sok részmunkaidős családi gazdaságnak tette lehetővé, hogy a gazdálkodást egyéb tevékenységgel kombinálják. A vidéki élet minőség javítása ugyancsak egy fontos kérdés, különösen a fiataloknak, akiknek az élet vitele ezáltal változhatott. Az európai tanulmányok két példát is hoznak. Itt egy fiatal portugál gazdálkodó, aki a támogatással ki tudta bontakoztatni a családi sajt előállítási vállalkozását. Egy másik példa egy, egy erdélyi gazdálkodó család, akik az ennek a támogatásnak köszönhetően ezen a román területen tudtak tovább gazdálkodni. Vannak sikeres példák is a tagállamokban, nagyon sok tagállamban kedvező az adózási rendszer, a, a szociálpolitikai intézkedések, és vannak tagállamok, ahol lehetővé teszik, hogy több évenre át vigyék az adó tartozásikat adott esetben, könnyebben adózzanak. Vannak országok, ahol innovatív megoldásokat is alkalmaznak, hogy könnyebben lehessen földhöz jutni, például Franciaországban a SAFER, ami egy non-profit szervezet, és próbálja az elaprózódás problémáját megoldani. Angliában és Németországban vannak ügynökségek, amelyek segítik a nyugdíjba vonulást, és a gazdaságoknak az átvételét, és Franciaországban van még a GAEC partnerségi, ahol több mint ezer család együtt dolgozik azért, hogy a megfelelő szinergiát elérjék, és az elapródozásból származó problémákat leküzdjék. Írországban is sikeresen alkalmazták a különböző megoldásokat, hogy az idősek és fiatalok együtt tudjanak dolgozni. Végezetül még nagyon érdekes a az öröklés, illetve hát a gazdaságok átadásának kérdése. Sok esetben éten anyagi problémákat is jelent ez a családoknak. A az Egyesült Államokban úgynevezett öröklősi brókerek dolgoznak, akik megvitatják a családdal, hogy hogyan kerüljön továbbadásra a gazdaság. Ez talán Európában is sikeres lehetne hogy csak úgy néhány rövid következtetést vonjunk le a múltból a jövőre nézve. Egyrészt az első pilléres intézkedések túlzottan általánosak, nem kellően célzottak, és a hatások is erősen vegyes. A kettes pillér politikái azok célzottabbak a családokra, és ebben vannak sikeres példák, még akkor is, hogyha gyakran az arány nem kielégítő azt is látjuk általában, hogy a jobban célzott ö, ö, ö, támogatások sikeresebbek, és ezek, viszont ezeknek az elérése nehéz a kevésbé iskolázott gazdálkodóknak. Tehát, hogyha előre tekintünk a jövő agrárpolitikájára 2014-2020-as időszakra, kellően támogatja ez a kap, kap a családi gazdaságokat. Az első kérdés, amivel foglalkoztam, hogy az új kap az több pénzt fog-e juttatni a családi gazdaságoknak. A következtetés az az, hogy valószínűleg ez a cél, de és egy egységes általány kifizetést kellene vezetni a tagállamoknak, egy újraelosztás lehetőséggel, ami lehetővé tenni, hogy a tagállamoknál tagállamok még rátehessenek ezekre a pénzekre. A legtöbb ö, megoldás lehetőséget ad arra, hogy ezeket a pénzeket eljuttassák a családi vállalkozásokhoz, de a, miután az újra elosztási lehetőség az opcionális, ez ö, lehet, hogy ennek minimális lesz a kihatása. A másik dolog, hogy még egy konvergencia és modellnél is nagyon sok gazdaság, amelyik vesztes lesz, azok is családi vállalkozások és valószínűleg a legkisebb gazdaságok fogják a legtöbbet veszíteni. A középes farmer gazdaságoknak pedig az életképességüket adott esetben veszélyeztetheti ez. Ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire nehéz egységes politikát kidolgozni valamennyi családi vállalkozásra. Miután az új kap is földalapú, akkor próbál, továbbra is probléma lesz az, hogy inflálódik a föld ára, és nem, nem inkább kikerülnek nagy gazdaságokhoz az új kap egyszerűbb lesz-e a gazdálkodók számára. Biztos ez kicsiktelen, hogy ez egy pozitív aspektus. A gazdálkodók egy általány összegeket tudnak majd felvenni, és nem kell a kereszt megfelelést végigvinniük. Ez sok kisgazdaságnak jó lehet, és jó lehet az új tagállamoknak is, még akkor is, hogyha még mindig ellentmondásos az, hogy mi tekinthető kisgazdaságnak. A nem vezet be új, bonyolultabb rendszert, és még hogyha figyelembe veszük a kisgazdaságokat is, a mondjuk 11 hektár alkat, ahol legalább kétféle terményt kell termelni ahhoz, hogy megfeleljen a támogatás követelményeinek. Fog-e hozni ez a kap generációváltást? Biztos, hogy nagyon sok figyelmet kap a fiatalok támogatása az egyes pillér keretében is, és a kettesben ugyancsak az új kap nagyon sok korábbi kritikát figyelembe vesz az újonnan belépők esetében. Jelentős a fiatal gazdálkodók támogatása, ez valószínűleg elegendő ahhoz, hogy az ágazatba fiatalok jöjjenek. A kettős, a második pillér sokkal célzottabb, üzleti tervhez köti a támogatást, és az üzleti tervet végig kell vinni, még mielőtt megkaphatnák a támogatást. Ez mindenképpen jó. Ugyanakkor továbbra is az első pillérnek a nem kellő célzottsága fennáll. Az egyik gyenge pontja az új kapnak az az, hogy csak a félében oldja meg a további átadási problémákat a fiatalokat szeretnének ugyan belépni, de segíteni kellene az idősebbeket, hogy kimenjenek a gazdálkodásból, és ez valószínűleg továbbra is korlát lesz a generációváltásban, és a, hogyha az egyes pillérben továbbra is fennmarad a közvetlen kifizetés, akkor ez nem ösztönöz a nyugdíjba vonulásra a tejkvótáknak a megszüntetése, ez lehetőséget kíván a, kínál a gazdáknak, kibővíthetik a termelést, és a fiataloknak is lehetőséget ad arra, hogy belépjenek. Különböző típusok, gazdaság típusokra fenn vannak a különböző kihívások, és a kockázat kezelés is fontos marad. Az új eleme a kapnak az innováció és az innovációs partnerség. Ez lehetőséget ad arra, hogy a családi gazdaságok javuljanak, mert a tudás, technológia átadás is része a folyamatnak. Ugyanakkor a kutatások arra is rámutatnak, hogy van egy komoly önkiválasztási rendszer probléma. Kevésbé iskolázott családok, gazdaságok kevésbé fognak részt venni ebben, és még hogyha részt is vesznek, nem annyira tudnak ebből ezen nyerni, mint a nagy gazdaságok, ahol jól képzett hozzáértők dolgoznak. Tehát itt fontos lenne, hogy a kevésbé iskolázott kisgazdaságokat is segítsük az előrelépésben. Fontos továbbra a családi gazdaságoknak az, hogy gyenge az alkupozíciójuk. Például a felvásárlókkal, sok, sok olyan intézkedésre van szükség, amik rövidítik a, az élelmiszerláncot, a védett termékek, ármegnevezésekkel kapcsolatos intézkedéseket és ezek befolyásolják a termékek értékesítési árát, a végső értékesítési árát. Ezek sok esetben tagállami jellemzőkkel rendelkeznek. Sok esetben a mediterrán országokban vannak ezek a különböző szervezetek, és ahol kevésbé van történelme és hagyománya az védett eredetnek és egyebeknek, ott nehéz ezeket kibontakoztatni. És kérdés, hogy milyen mértékben tudnak ezzel élni a kis gazdaságok. Például Írország példáját veszük, a családi gazdák, gazdálkodók nagyon távol vannak a végfelhasználóktól minőségi csomagolás, az érdekesítési lánc rövidségét nehezen tudják kihasználni. A kettes politika több támogatást ad, és csak az új kapban lesz lehetőség, hogy a, a kettes pillérbe áttegyünk dolgokat, és jobban tudják segíteni a tagállamok a családi gazdálkodást. Végezetül azt láttuk, hogy Európában a családi gazdálkodás nagyon sokszínű és különböző, ezért nehéz egységes politikát kidolgozni ezek támogatására. Általában azt látjuk, hogy azok a politikák, amelyeket ö, tagállami szinten bontakozhatnak ki, azok sikeresebbek. Az egyes pillér politika és a közvetlen kifizetés sok gazdaságnak segít, de hosszú távú hatása megkérdőjelezhető, illetve hatása az ágazatra. A kettes pillérben sok sikeres példát láthatunk, és ezek kerültek fel átdolgozásra, javításra, ami pozitív fejleménynek tekinthető az új keppet vizsgáljuk, akkor látjuk, hogy nagyon sok lehetőség van a családi gazdaságok helyzetének javítására, az egyenlőtlenségek kiküszöbölésével a közvetlen kifizetésekben, a kettes pillér ö, megcélzása. A, ugyanakkor vannak korlátai is a politikának, az, hogy az egyes ö, ö, tagállamok hogyan kezelik a közvetlen kifizetéseket, itt opcionális lehetőségek vannak, nem segíti előre a nyugdíjba vonulás, továbbra is probléma az átadása, tovább az innováció, a minőségi termé, csomagolás, ez e, azt jelenti, hogy a családoknak ezekben részt kell venniük. Tehát végezetül Mit mondhatunk a családi gazdálkodásról? A család mara, gazdálkodás marad a fő formája a gazdálkodásnak egész Európában. Ez tekintetben fontos megemlíteni, hogy családi gazdaságok vannak kicsik és nagyok is, és a családi gazdaságoknál nem lesz szabad az sem, hogy túlzottan csak a kicsi gazdaságokra koncentrálunk, mert a közepes gazdaságoknak is van szükségük támogatásra. A kulcs cél az kell, hogy a gazdaságoknak a piacorientáltsága és versenyképessége javuljon, hogy önállóan is meg tudjanak állni, és ne függjenek a támogatásoktól. Köszönöm, én ezzel be is fejeztem. Bardzo dziękuję, pani doktor. Köszönöm szépen. Hát öt percünk maradt. Már elmondtuk, hogy a következő előadás délután lesz ebből a panelből. Van-e most kérdésük a prezentációkkal kapcsolatban? az az örömteli hír ért bennünket, hogy az összes hölgy ma délután az előadó jelen lesz még délután is, mint mondtam, Davidova professzorasszony is rendelkezésünkre áll, de úgy látom, hogy van hozzászólás, már Tinez asszony és utána Reimers asszony. Köszönöm szépen az előadósokat. Azt látom, hogy nők tartanak előadást, kizárólag ez szokatlan. Most a nők szerepéről szeretnék beszélni a családi gazdálkodás területén. Fontos dolog volt, és ketten legalább mondták az előadók közül, és ezt elemezni kell szerintem az élelmiszer lánccal kapcsolatban a hiányosságok, és a kap alatt ezt kezeljük, tehát Egyrészt itt vannak a gazdaságok, másrészt pedig a hatalmi helyzet, a kiskereskedelem és egyebek. Tudnak -e ezt kommentálni, hogy itt egyenlőtlen viszonyok vannak, mert nagyon lassan haladunk ebben a témában, és ez nyilvánvalóan befolyásolja a jövedelmeket is, amelyeket el tudnak érni a gazdaságok Hennessy asszony által elmondokra reagálnék, ami az, az átlagos jövedelmeket illetni az adózást, de ez természetesen egy érdekes megfigyelés, amit itt hallottunk. Vannak olyan tagállamok, ahol működik már ez, vagy van-e információ, ami segítene, hogy megértsük ezt, és a földárak, és a, a reformja a közös mezőgazdasági politikának. Mit tudunk kezdeni ezzel a kérdéssel? Természetesen sokat foglalkoztunk ezzel a reform során, és remélem, hogy nem rontottuk el teljesen azt, hogy segíteni tudjunk az aktív gazdálkodóknak. Utolsó kérdés, hogyha a gazdaságok nagyobb támogatást kell biztosítani, akkor erre több pénz is kell? Vagy a megfélévő erőforrásokat jobban fel tudjuk-e használni, mert azt látjuk, hogy a költségvetés plusz pénzekhez nem igen fog hozzájutni milyen egyéb lehetőségeket látnak. Köszönöm, Rájmész asszony. Köszönöm. Megjegyzéseim lennének mindenek előtt az első hozzászólással kapcsolatban. Igen, kritikusan látom, hogyha egy családi gazdaság definícióját a az együttműködők, a dolgozók számán határozók meg, a családtagok is részt vesznek, és itt egy szociális vita kezdődik. Hogyan működik, hogy egy cég csak akkor maradhat fenn, hogy a nyugdíjasok segítenek, kisegítenek, ugye ez egy másik, egy hagyományos cégnél nem így van, vagy hogy a gyermekek besegítenek, ami szintén nem szokás egy egyéb cégnél, ezt is meg kell nézni, és meg kell gondolni azt is, hogyan működik, hogy nem kapnak megfelelő bért a családtagok, hiszen ez egy szignifikáns veszélyeztetést jelent például a nyugdíjak ügyében. Tehát a nők dolgoznak a családi gazdaságban, de nem kapnak megfelelő jövedelmet, és ezt az együttműködést a nyugdíjellátásban nem tudják figyelembe venni később. Nagyon kritikusan látom ezt a felvetést. Van egy sor olyan családi gazdaság, amelyek ilyen ügyeket kezelni tudnak, és a nőket fel is veszik munkavállalóként, de van, ahol a nő egyszerűen hivatalosan nem kerül regisztrálásra, és ez nyugdíjügyekben nem jelentkezik. De ez nem csak a nőkre vonatkozik, ha a nő a tulajdonos, akkor a férfire is vonatkozhat, hiszen a családi gazdaság az azt jelenti, hogy ez addig családi, amíg a házasság él. Mi történik, ha tönkre megy a házasság? Mi van azokkal, akik ott dolgoztak, csak nem kaptak megfelelő bért? Tehát a családtagok számát figyelembe venni a családi gazdaságban kizárólag az nem jó. Tehát, hogyha a család a tulajdonos, akkor családi gazdaság. Ez az egyetlen definíció, amit figyelembe veszünk mindenhol máshol. Nem kezdjük el máshol se úgy vizsgálni, hogy az iparban hogy van egy üzem, ahol csak a családtagok dolgoznak, az egy családi gazdaság vagy üzem, és ahol a családtagjai nem dolgoznak ott, az nem családi üzem. Ez politikailag nagyon veszélyes játék, hogyha ilyen szociális komponensekkel akarunk egy üzemet vagy egy vállalatot meghatározni. A másik pedig, amit felvetnék, a nagy és a vita, nagy és a kicsi vitája, ugye itt majd kicsi, középső és nagy, tudományosan határozza meg valaki, mi a kis, közép és nagyvállalat mezőgazdasági területen. Öt év vagyok a parlamentben, és nem találkoztam senkivel az öt év alatt, aki meg tudta határozni, hogy tényleg konszenzusos alapon ezt eldöntsük. Tudnék, az a tapasztalatom az elmúlt öt évben, kis üzem vagy kis gazdaság Németországban már gigantikusnak számít Olaszországban. De ha vegyük nyugatot, keletet, gyakorlatilag ö, a önellátó üzemek a román kisgazdaságok. Hát Németországban még hobbi üzemnek is alig neveznénk, vagy hobbikertnek is. És aztán és így meghatározni, hogy támogatni lehet ez alapján bizonyos gazdaságokat, hiszen felelősek vagyunk a hatékonyságért is, nem? Tehát ha költünk pénzt, akkor azt hatékonyan kell elkölteni. Meddig lehet még kis gazdaságokat úgy támogatni, hogy ez többletértéket jelentsen az EU számára hogy Ne csak pénzt költsünk, mert nem fenntartható beruházások történnek belőle veszélyesnek tartom, őszintén szólva, hogyha a családtagok, az együttműködő családtagok alapján határozzuk meg a családi gazdaságot, vagy azt mondjuk, hogyha nagyon kicsi, akkor az családi gazdaság. Ez nem elég így. Azt gondolom, hogy családi gazdaságot elég könnyen meg lehet határozni, hogyha a család által irányított cégekről van szó. Még akár az is lehet, hogy sok egyéb munkavállalóik van. Egy perc még, jó? Van egy serfőzde valahol ismerjük ezeket szám, sokszor a családok kezében van, de általában nem csak a család dolgozik ott, hanem egy-két vezető van a családból, az összes többi pedig munkavállaló, akit felvesznek és ez egy családi üzem attól még. És nem gondolom, hogy újra kéne definiálni ezt a mezőgazdaságban, és a társadalom úgyse fogadja el ezt a definíciót, mert egyszerűen másképp gondolkodnak a világról más területen. Nos, nem tudom, hogy tényleg abban bízik, hogy a családi gazdaságot itt definiálni tudjuk. Nagyon nehéz lenne ez természetesen, hiszen nagyon különböző családi gazdaságok vannak összességében, ezt bízunk a szakértőkre, hogy hozzászóljanak. Lehet, hogy a vita nagy részét délutánra halasztjuk, de egy rövid választ azért megvárunk. About women. What... Nos, nézzük meg, mit mutat a kutatás. A nők, a családban lévő nők munkája nagyon fontos, de ami a részesedésüket illeti, ez kevésbé fontos a tulajdoni szempontból itt az EU-ban. Ami azt jelenti, mi úgy látjuk, hogy a gazdaság, a férfi jelenti általában. Ez egy szociális vetülete, vetülete persze van annak, és ez az örökösödésre is vonatkozik, hogy ugyanis számos országban az örökösödési jog olyan, hogy egyforma részt biztosít, egy egyenlő részt biztosít mindenkinek. Ez a kis gazdaságok esetében problémát is jelenthet, de vannak olyan országok is, ahol a az idősebb fiú örököl. Vagyis itt azt gondolom, tapasztalatcserére van szükség a különböző országok vonatkozásában, hogy a különböző jogok és szokások hogyan befolyásolják ezt, hogy a nőket megakadályozza abban, hogy irányító szerephez jutnak. És a nők nem családi gazdaságokban, nem családi gazdaságokban a nők vezető szerephez jutnak, de kevésbé jellemző ez a családi gazdaságokban. Most Európáról, ami a méreteket illeti, két hektár a határ, és 2000 eurós outputról van szó, kibocsátásról van szó, ez alatt nem megy, ez alatt még a legszegényebb európai országban sem tudják ellátni a családjukat. Persze, milyen legyen a stratégia, ez a kérdés ezek után nem lehet egyetlen stratégiában ezt összefoglalni, tehát támogatást kéne biztosítani az eladás, az értékesítéshez és a termeléshez és bizonyos támogatást kéne biztosítani ahhoz, hogy elhagyják a gazdálkodást, hogyha túl kicsik, hogyha kilépjenek erről a területről. Nemzeti nyugdíjrendszerek itt fontos szerepet játszhatnak abban, hogy a nagyon kis, sérülékeny gazdaságokat elhagyják az emberek, vagy feladják a gazdaságot nem kell feltétlenül egy ilyen ördögi körbe újra és újra bekerülni generációkat, generációról generációra. És ami kritikus, bármit is teszünk, 2020 után a több éves pénzügyi keret dönt valójában. Tehát az pénzeket jobban fel lehetne használni, de összességében nagyobb költségvetésre nem számíthatunk szerintem. Éppen ezért a lényeg az, hogy jobban kéne felhasználni az erőforrásainkat. Vonatkozik ez arra is, hogy támogassuk a gazdákat abban, hogy feladják a gazdaságaikat, hogyha azok nem életképesek. Sajnos ezzel a végére érünk. Úgy gondolom, délután lehetőséget tudunk adni, hogy önnyitja meg akkor a délutáni ülés szakot. Nem lesz jelen? akkor arra kérem, hogy röviden reagáljon. Hiszen be kell zárnom. Köszönöm szépen, nem vagyok itt délután. Egy percre magamhoz ragadom a szót a nők szerepéről kapcsolatban. A panel résztvevői és akik hozzászóltak a képviselők közül mind nők voltak, ez teljesen szokatlan dolog. A világon, a mezőgazdaságban az összes munkaerő mintegy 44%-a nő, de Európában is, nem csak Európában elmondhatjuk, hogy a nők szisztematikusan kevésebb hozzáféréssel rendelkeznek ahhoz, eh, amit, eh, a, ami a tudást jelenti, a kutatást, eh, a támogatásokat, a pénzügyi szolgáltatásokról is beszélhetnénk mindenemű hitelnél, a földtulajdonhoz való hozzáférés, a műtrágya, stb. A nők szisztematikusan kevésbé tudnak élni ezekkel a lehetőségekkel. Európában a nők, vagy a férfiak kezében vannak, a tulajdonában vannak a földek, persze országunként ez változik, van ahol Hollandiában 5 százalék, 95% a férfi, aztán más területeken Lettországban, Észtországban valamivel kevesebb, mint 50% a földnek a nők nevén van. Vagyis a, általában elmondhatjuk, hogy a termelési erőforrásokhoz a nők kevésbé férnek hozzá az egész világon, mint mondtam. Éppen ezért fel kell vetni, hogy mi a jövője a családi gazdaságnak, és a családi gazdaságról beszélek, akkor tisztázni kell, mi a család. Hiszen különböző ügyeket felvettek a családok, a családok tönkre is mehetnek, szét is mehetnek, tehát meg kell nézni ezeket a témákat, mert így tudjuk biztosítani, hogy nők és férfiak is részesüljenek abban, amire szükségük van, hogy termelni tudjanak a mezőgazdaságban. Mindenek előtt, hogy hangot, hang, hangot kapjanak, hogy el tudják mondani a véleményüket is a döntéshozatai folyamatokban, a politikai folyamatokban. Biztosítani kell tehát, hogy a nők részt vegyenek a termelői szervezetekben, a szövet kezetekben, és hogy ezek támogatást is kapjanak, hogy nyílt, demokratikus döntéshozatalt tudjanak végrehajtani, és a nőket figyelembe vegyék. Mert különben a nők hangját nem lehet hallani, pedig ez központi jelentőségű minden nemű politikai folyamat szempontjából, a mezőgazdasági politika hatékonysága szempontjából is, és a családi gazdálkodás jövője szempontjából is. Köszönöm szépen! A kis vállalatok, kis üzemek gyakran a nőket is a nőket alkalmazzák vezetőként, de később minél nagyobb a cég, annál kevesebb nőt alkalmaznak, a gépeket alkalmaznak. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját is. Köszönöm az előadóknak a... Minden esetre most elbúcsúzok a FAO igazgatóasszonyától, és, mint már elmondtam, igyekezni fogunk 2020 utánra kitekinteni, és a családi gazdaságok jövőjét elemezni. Délután találkozunk újra.